magyarázatokat. Először is Cseslav Adam Szikierszki jelentése következik. A közvetlen kifizetések kiigazítása 2015-ös évre. Első feszülés egy percben Péter Jár. Kérem a többi kollégát, hogy hagyják el a termet. Kérem, hagyják el a termet, hogy a szavazatmagyarázat rendben lezajolhassék, jár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak két megjegyzés. Egyrésztről szép dolog a technikai kiigazítás, hogyan is kezeljük a válság tartalékot, hogyha nem használták fel egyes országok teljes mértékben. Ezt teljes mértékben visszaadjuk, tehát ehhez tartjuk magunkat a szavunkat, ehhez, de Szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy gondoskodjunk arról, hogy a gazdálkodó képes legyenek önállóan megelőzni a válság jelenségeket, az illetékes szakbizottságban még foglalkozni fogunk ezzel a témával. A legjobb segítség az ön megsegítés, és hogyha politikailag ezt elő tudjuk segíteni, az egy remek dolog lenne. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Következő Hanan Daniel egy percben. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony. Mint mindig ezen költségvetési kérdésekben eléggé szakmai kérdésekkel találjuk magunkat szembe. És aztán elveszítjük azokat az összegeket, amiről beszélünk. Az emberi agy nem a milliárdokkal foglalkozik, ilyen csillagászati összegekkel, mert az evolúciónak nem ez volt a célja. Úgyhogy megpróbálkozom ezzel a az Egyesült Királyság tavalyi netó hozzájárulása 9,8 milliárdja volt, 19,2 milliárd volt a nettó növekedés, 36 kórházat lehetne ebből felépíteni, és több mint 60%-os az adócsökkentés. Ezek óriási számok. És akik itt a szigorúság ellen lépnek fel, gondolkozzanak el ezen többet köztöltöttünk el, mint amennyit megtakarítottunk a teljes program keretén belül. Hogyha valaha is költség nélküli csökkentésről beszélhetünk, akkor ez most volt. Dorman, a... Köszönöm. Dorman úr következik egy percben. Köszönöm szépen a Dán delegációban. Foglalkoztunk ez ezzel a válság tartalékkal, de tartózkodtunk a szavazásnál, mert nem érjük el teljes mértékben a célt. Nagyon fontos a válság tartalék, de csak azon gazdálkodók, akik esetében meg fizet, akik megfizették az árat a nemzetközi viszálykodásoknak, például az EU és Oroszország esetében, nagyon sok esetben őket súlyos vesztességek sújtották. A Dán gazdálkodó közvetlen kifizetéseinek csökkentése nagyon kemény eszköz, és azt a lehetőséget is szeretnénk fenntartani, hogy más módjait tartsuk fenn ezen tartalék kialakításának amely jobb fényt vetne ezen intézkedésre. Köszönöm a következő, Szendra Rodriguez asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Igennel szavaztam erre a jelentésre a válság tartalék pénzügyi dotációjára vonatkozóan az agrárágazatban, mert nagyon fontosnak tűnik számomra egy ilyenfajta beavatkozás, ugyanakkor a legnagyobb figyelemmel és elővigyázatossággal kísérem ezen alap felhasználását. Véleményem szerint mivel a válság elhibázott döntéseket hoz magával az EU-ban, itt van például az orosz embargó, más forrásokból kellene összeszedni a pénzt ehhez a tartalékhoz. Elnök, köszönöm. A következő felszólaló Maletics Ivána egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Évről évre próbáljuk megnézni, hogy mennyire kell csökkenteni a közvetlen kifizetéseket és mennyit kell betenni a mezőgazdasági válság alapba, válság tartalékba. Ez az ajánlás szerint 1,39 kal fog csökkentni olyan gazdák számára, akiknek a támogatása 2000 eurónál több. Ez 441 millió eurót jelent, ami bekerül a válság tartalékba. Én személyesen úgy gondolom, hogy a gazdákat politikai okokból okozott károk kártérítése is megilleti. Ezért a költségvetés szinten kell, hogy gondolkozunk a tekintetben, és nem pedig a mezőgazdasági összegben. Amikor mezőgazdasági katasztrofák történnek, például fertőzések Horvátországban, a válságtartalékot kialakítottuk, mert ennek az összegnek a 100%-át még nem használtuk föl. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszólaló Petér Mariana, szintén egy percben. Köszönöm a szót. Támogattam a jelentést a 2015-ös módosítások vonatkozásában, amely létrehozza az úgynevezett válság alapot a 2016-os költségvetésben 440,6 millió euró összegben. A kis gazdálkodók gyakorlatilag nem kerültek bele Horvátország, Bulgária, Románia kivételével ebbe az intézkedésbe. A jó ír az, hogy a horvát gazdák válsághelyzetben fordulhatnak ehhez az alaphoz. Ez teljesen logikus, ugyanis nem használják ki száz százalékban a közvetlen kifizetések adta lehetőségeket. Csak 2022-ben kerül felhasználásra ez az összeg így. Úgyhogy kérem, hogy kártalanítsák azokat a gazdákat, akik az orosz embargó miatt kárt szenvedtek. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Lukmink Flanagan egy percben. Köszönöm. Köszönöm. Támogattam ezt, mert a válságban segíteni kell a gazdáknak. Sajnálatos módon Írországban a közös agrárpolitika olyan intézményes teremtmény lett, amely válságban támogat nem sok gazdát, a finanszírozást nagyon sok országnak kell biztosítani, és az a helyzet állt elő Írországban, hogy a leggazdagabbak kapják a legtöbb pénzt, a legszegényebbek a legkevesebbet. Ez azt jelenti, hogy a szegények, a kis gazdák feladják a gazdálkodást, és csak a gazdagok kaphatnak például hitelt is, hogy felvásárolják a kisebb területeket a kis Úgyhogy gyakorlatilag nem a válságot oldja meg ez az alap, hanem nagyobb válságot teremt az én hazámban. A legutóbbi biztos például kommunistának jellemezte Írországot ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Nézzük meg most a szavazat magyarázatok második részét, mégpedig Noy Klasszony jelentését a nők és a férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégia címmel. Az első hozzászóló Sojdrova asszony egy percben. Köszönöm szépen. Halelnök asszony, számomra nagy hiba az, hogy nem sikerült a néppárti módosítókat megszavazni, hiszen ez foglalkozik a probléma magjával, a nők és férfiak esélyegyenlőségét illetően, és konkrét intézkedéseket kínál azt illetően, hogy hogyan lehet a nőknek segíteni, azt illetően jobban érvényesüljenek a szakmájukban illetve a családi életet és a munkát jobban össze tudják egyeztetni. Ez a módosító szerintem jól elfogadható lenne, más lett volna más politikai frakciók részéről is, és meg vagyok győződve arról, hogy frakciónk vissza fog térni erre a problémára, mivel ez a mi állásfoglalási dokumentumokban is szerepel. Noy asszony jelentését nem tudtam megszavazni, éppen amiatt, mert a módosítóinkat nem fogadták el, amelyek ki akarták húzni ebből a jelentésből a negatív részeket, és amelyek túllépték az Európai Parlament kompetenciáit. Elnök Markus Piper következik szintén egy percben. Köszönöm, elnök asszony a követelménykatalógust nem szavaztam meg az esélyegyenlőséget, illetve noha nagyon támogattam az esélyegyenlőséget amellett vagyok, hogy emeljük fel a női foglalkoztatottak szemet, a flexibilis munkaidőmodell mellett vagyok, az erőszak leküzdése mellett vagyok, amely a nőkkel szemben irányul. Azonban nagyon sok fontos dolog, amely az esélyelőséghez kapcsolódik, ezeket a tagállamok saját illetékességi körükön belül szabályozzák. Hogyha itt az anyaság védelmébe beavatkozik Európa, az túl messze megy. A legális abortuszra való jogot követelni, nos ez a tagállamok alkotmányába való beavatkozást jelenti. Igen, igent mondok az esélyegyenlőségre, de nemet mondok erre a korlátain túllépő jelentésre. A következő felszólaló Dubravka asszony szintén egy percben promocija jednakosti je uvijek bila u središtu pozornosti a nők és férfiak közti egyenlőség mindig is a néppárt számára fontos kérdés volt. Örülök annak, hogy itt az Európai Parlamentben védhetem ezeket az értékeket. Sajnálatosnak tartom, hogy a baloldalról olyan dolgokat említettek, amelyek véleményem szerint nem tartoznak ehhez a jelentéshez. Mi egy alternatív jelentést javasoltunk, helyi, nemzeti, regionális szinten foglalkozunk, az oktatással, egészségügyel, a munkahelyi kérdésekkel. Határozottak vagyunk a tekintetben, hogy harcoljunk a nők elleni erőszakkal szemben. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak van itt rendkívül fontos szerepe. Az EU-t nem kell mindegyik területbe bevonni. Az tagállamokon belül kell, hogy elérjük a nők és férfiak egyenjogúságát, egyenlőségét. A családi, családokra vonatkozó törvények fontosak, illetve az egyes tagállamok alkotmánya is, úgyhogy itt a szubszidiaritás elve fontos. A Következő hozzászóló Péter Jár egy percben. Köszönöm, elnök asszony, úgy vélem, hogy itt a tisztelt házban nagy többség van akik az esélyegyenlőség és a nők jogai mellett szállnak síkra, és mindannyian reméljük, hogy az EU-nak még sok tennivalója van ezen a területen. Azonban szeretném azt is megállapítani, hogy ezt a cél csak együtt, azaz az EU és a tagállamok együtt tudjuk elérni, és ezért rendkívül fontos a felelősségeket világosan megkülönböztetni. Az EU-ban erről is erről kell beszélnünk, és arról kell döntenünk, amiért illetékesek vagyunk, és nem szabad olyan területekre merészkednünk, amelyeket a tagállamok felelősek. Ez tehát a nagy hiányossága Noik klasszony jelentésének, és emiatt nem tudtam ezt támogatni. El kell mondanom, hogy itt egy nagy esélyt szalasztottunk el a tisztelt házban elfogadhattunk volna nagyon nagy többséggel egy jelentést, de sajnos ez nem történt meg, és ezt rendkívüli módon sajnálom, köszönöm. Elnök, köszönöm. Most Daniel Hennen következik egy percben. Thank you, madam. Köszönöm a szót, elnök asszony. Ha valaki még mindig ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy az Európai Unió Nemzetek Szövetsége, nézzék meg, hogy miről szólt ez a jelentés. Fizetés, szabályok a munkahelyen, ab, abortusz törvények, stb. Hát gyakorlatilag itt inte, kormányközi együttműködésről van szó. Én ellene szavaztam ennek, mert nem hiszem, hogy Brüsszel hatáskörébe tartoznak ezek a dolgok. És el kell mondanom, hogy hogyha az ember a jelentés előtt ellenszavaz valaki, akkor nem érdekli ez a téma. Ilyeneket hallottunk a hozzászólóktól gyakorlatilag az érvek arról szólnak, hogy hol történnek ilyen kényes kérdésekben a döntések. Ezt pedig a nemzeti demokratikus mechanizmusoknak kell eldönteni, és pontosan azért döntöttünk úgy, hogy ne az, a nem elszámoltatható bürokraták döntsenek erről, hanem a megválasztottak az egyes nemzetállamokban. Köszönöm. A következő felszóló egy percben Hughes Menova asszony. Köszönöm, elnök asszony. Támogattam a jelentést a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozóan 2010 utáni időszak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a nők vegyenek részt a döntéshozatalban minden szinten. Ez nagyon fontos a egyenjogúsági politikák miatt. A annak ellenére, hogy a lakosság fele nő, a törvényhozatalunk ez nem tükrözi. A nemzeti parlamentünkben 73% a férfiak aránya. A politikai pártoktól függ, hogy milyen arányban képviseltek a nők, hiszen a politikai pártok állítják össze a választólistát, a szavazólistát. Ezért uh, kérném az Európai Parlamentet, hogy támogassák a nemzeti parlamenteket, hogy megszerezzék a nők is a megfelelő képesítéseket, és fölvehessék őket így a szavazólistára. Köszönöm. Célt. Köszönöm. Következőként Pablo Iglesias kap egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Igennel szavaztunk a jelentésre az esélyegyelőségi stratégiát illetően, mivel úgy véljük, hogy ez egy megfelelő irányba való haladást jelent. Mindazonáltal megragadom az alkalmat, hogy emlékeztesek arra, hogy Spanyolországban, országomban igencsak messze vagyunk az esélyegyelőségi célok tiszteletben tartásától, a megszorítási politika, melyet mind a trojka, mind pedig az országunkban régebben hatalmal lévő pártok támogattak, elmélyítették a nők és férfiak közötti szakadékot. Spanyolországban a bizonytalan munkakörülmények a nőket sújtják, az bérek szintén a nőket sújtják, az idősek és a fiatalok gondozása állami segítség nélkül szintén a nők feladata. Itt nem csupán a maszkidizmus, hanem a szociális jogok sérülése is szerepet játszik. Elnök, köszönöm. A következő hozzászóló Marek Jurek egy percben. Dziękuję, pani przewodnicząca. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az Európai Parlament a közelmúltban elfogadott egy dokumentumot, amely az egyik legfontosabb emberi jogok ellen szól, az élethez való jog ellen. Ez a döntés aláássa minden elkötelezettségünket, amelyeket az emberi jogok, az emberi élet mellett fogalmaztunk meg itt a parlamentnél. Ebbe az irányba indulunk el, hogyha a lelkismeretünket nem rázzuk fel hogyha az emberek, a jó akaratú emberek nem ébrednek fel Európában, akkor nem tudjuk megőrizni a kontinensünk, civilizációnk jövőgét, hiszen az élet, és a között kell választanunk, amire szavaztunk ma, ami az halál. A következő hozzászóló Mariana Petir egy percben. Köszönöm, elnök asszony az adófizetők pénzét arra költjük ebben a parlamentben, hogy olyan dokumentumokat állítunk elő, ami nem felel meg, sőt ellentétes a, át, a minket megválasztó emberek érdekeivel. Az a dokumentum, amit elfogadtunk, az megtagadja az élet jogát az emberek számára. Én úgy gondolom, hogy az alapvető értékekről vonatkozó vita az nem megengedett ebben a parlamentben. Én úgy gondolom, hogy itt nem egyezik meg azokkal az elvekkel ez a dokumentum, amiben én hiszek, és ezért nem tudtam megszavazni. Azért sem tudtam megszavazni, mert sok bekezdés nem felel meg az EU szubszidiaritási elvének, ez több mint 30%-ára érvényes a bekezdéseknek. 42%-a a bekezdési pontoknak eh, nyit a diszkrimináció tartalmaz a férfiak ellen, és 70% a eh, média és szólásszabadság ellenében szól. Eh, több olyan bekezdés van, amely tudományosan nem megapolozott kijelentéseket tartalmaz, ez egy szégyen a parlament számára. Következő hozzászóló, Harkin Marian, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Én tartózkodtam ugyanis nagyon sok jó dolog van benne, például a javaslat, hogy foglalkozni kell azokkal a nőkkel, akik fogyatékkal élnek, az erőszak nulla toleranciája, aztán, hogy 2016 legyen a nők és a lányok elleni erőszak elleni harc éve. Nagyon fontos, hogy felvegyük a harcot a női arccal rendelkező szegénység ellen, stb. stb. Ugyanakkor azt a preambulum belkezdést nem tudtam támogatni, hogy a reproduktív jogokkal kapcsolatban soha ne korlátozzunk semmit, egyetlen egy országban sem. Szerintem ezt a tagállamnak kell eldönteni, nem az EU-nak. Aztán ez szüklátókorű elképzelés, ami az egy oldalú szexuális beállítottságról beszél. Aztán a szegregáció vonatkozásában az, az éghajlat terén sem igazán sikerült bebizonyítani ennek a többletértékét. Köszönöm. Kelly, ebenfalls. Következőként Sean Kelly egy percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Sok kollégához hasonlóan akik előttem szóltak. Én is teljes mértékben támogatom, hogy a nőknek ugyanolyan jogai legyenek, mint a férfiaknak. De nem tudtam elfogadni a javaslatok jó párját, mert szerintem a jelentésben néhány bekezdés túl messze megy. A népárti alternatív jelentést szavaztam meg. Természetesen volt sok ajánlás a jelentésben, az eredeti jelentésben például az nők ellen elkövetett erőszak témában, a fizetések témájában, és sokkal többet kell tennünk azért, hogy megelőzzük a nők ellen elkövetett erőszakos cselekményeket. A fiatalokat kell úgy nevelnünk, hogy megértsék, hogy soha nem megengedett, hogy nők, lányok ellen erőszakot kövessenek el. Hogyha ezt elérjük, az már egy hatalmas lépés lenne. Köszönöm. Köszönöm. Seymour asszony következik egy percben. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, a szót. Én elleneszésnek, mert a bizottság kötelező kvótarendszert akar bevezetni a munkahelyeken a nők számára. Engem listáról szávaztak kvóta nélkül meg, és aztán utána a kvótával a közvélemény. Én szerintem ez sértés minden keményen dolgozó nő számára az Egyesült Királyságban. Olyan társadalomban kellene élnünk, ahol a nőket arra kell ösztönözni, hogy céljukat elérjék, és foglalkoznunk kellene azzal a kérdéssel, hogy hogyan ö, tartjuk távol a nőket ettől a lehetőségtől. Nem szabad csak a statisztikákként kezelni a nőket, és nem szabad arra kényszeríteni a vállalkozókat és a parlamenteket, hogy kötelező kvótákat állítsanak be, főleg. Köszönöm. Thank you. Uh, next speaker. Köszönöm. Bill Etheridge következik egy percben. Köszönöm. Ezt a jelentést úgy kellett elfogadni, hogy hatása van a szexuális nevelésre, a hagyományos értékekre, a családra, az igazgatóságban a nők arányára, és hogy ki végzi el otthon a házi munkát. Hát ez nem az állam felelőssége, nem is egy szuper állam felelőssége. Ez a jelentés szégyenletes az EU számára. És büszke vagyok arra, hogy nem szavaztam meg. Amikor az Egyesült Királyságban majd szavazás lesz, akkor azt fogom mondani a brit embereknek, hogy szavazzanak úgy, ahogy gondolják. Itt egy szociális engineering, mérnöki tevékenységről van szó hatalmas szinten. Amikor majd meg lesz ez a referendum, akkor a szabadságért kell, és a menekülésért kell, hogy szavazzunk. A következő hozzászóló David Coburn úr egy percben. Elnök asszony, amikor Nagy-Britannia csatlakozott az EU-hoz és a közös piachoz, ahogy akkor ezt nevezték, azt gondoltuk, hogy ez kereskedelmi megállapodás. A briteket félrevezették, és a UKIP-nek köszönhetően most már népszavazás lesz, és hamarosan korrigálhatjuk ezt a hibát. A fiatal demokratikus EU-nak nem szabad az abortuszt rákényszerhetni senkire, a szex oktatást az iskolákra, a leszbikusok, a homoszexuálisokkal kapcsolatos törvényeket hozni, vagy általános helyeket meghatározni a nőknek egyebek. Ez pénzpocsékolás a recessziós időkben. Én homoszexuális vagyok, és homoszexuális jogokért harcolok, és a nők jogaiért. De ezekről a dolgokról nálunk az alsóházban kell dönteni, illetve a skót parlamentben. Ezért szavaztam ennek az elképzelésnek, az EU stratégiának a férfiak és nőkkel kapcsolatban. Born nem beszélhet tovább, mondja az, az elnök asszony. Le kell állítanom önt, Coburn úr, egy perce volt, és ez már lejárt. A következő hozzászóló, Maria Spiraki asszony egy percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Nem szavaztam meg ezt a jelentést, mert az a véleményem, hogy beleavatkozik a nemzeti illetékességi körökbe, a jelentés egy jó első lépés lehetett volna, hogy valamit tegyünk az esélyegyenlőtlenség ellen a reálgazdaságban. Azt hiszem valamennyien láthattuk, hogy csupán a vezetők 5%-a nő Európában, és szinte az egész világgazdaságban hasonló a helyzet, nagyon kevés nő alapít például vállalatot. Nem igaz természetesen az, hogy a nők nem jók, nincsenek új elképzelések, nem dolgoznak jól, mindezt igenis teszik, és ezt kvóták segítségével nem lehet szabályozni. Új ösztönzőkre van szükség a nők szemére, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a nők is jelen lesznek a gazdaságunkban. Elnök, köszönöm. Luke McFlanagan kap szót egy percben. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen. Megszavaztam ezt a jelentést. Olyan a helyzet Írországban, amikor több ezer nő abortuszra kényszerítenek, repülővel el kell, hogy menjenek azért, hogy Angliában lehessen elvégezni a műtetet. És nagyon fontos az, hogy a, megszavazzuk, hogy a homoszexuálisoknak is házasságot kötniük, és sajnálatos módon, amikor megszavaztuk a homoszexuálisok házasságát, ez nem működött úgy, ahogy szerettük volna. Van egy olyan része a jelentésnek, amit egy kicsit furcsának találok, az, hogyha a saját gyermekét otthon neveli, akkor ez nem munka, de hogyha az óvodában nevelik a gyereket, az munka. Én úgy gondolom, hogy ha valaki otthon neveli a gyerekét, az is munka. Miért nem tekintjük ezt munkának, és miért kell munka nélkülinek tekinteni, aki otthon van. Amikor én gyerek voltam, az anyám igenis nagyon sokat dolgozott, és nem volt munkanélküli. Igen, UKIP és GUE ugyanazon az oldalon áll. Bulls úrnak adom meg a szav, akinek valami miatt nem került fel a neve a listára. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan nem szeretnének látni ezen a listán. Elnök azt, hogy nem az a lényeg, nem, nem őre gondoltam, csak próbáltam humorizálni egy kicsit itt a tisztelt házban. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, ez saját kezdeményezésű jelentés egy képviselő részéről, ami lehetőség a képviselő számára ahhoz, hogy önkéntesen elképzeléseket fogalmazzon meg, hogy jól nézzen ki itt ebben a teremben. Illetve hogy a bizottság szabályokat hozhasson az emberekről Európa szerte. Itt nem a nemekről van szó, meg az egyenjogúságról, csak egy lehetőségről, hogy a bizottság az e, európai nemzeti államok fölé kerüljön. Ezért ellenzem ezt a módosító indítványt. Támogatom az egyenlőséget, a nők jogait, de azt gondolom, hogy a brit parlament feladatköre mindez. És jövőre népszavazás lesz, ahol a briteknek lehetőségük lesz elmondani, elmondaniuk azt, hogy mit hisznek az Európai Unióról, hogy nekik kellene az életüket szabályozni, vagy pedig a brit parlamentnek. Én úgy hiszem, hogy a brit parlament az, amelynek itt szava lehet. Elnök, köszönöm szépen. Hadd jelentsek be valamit. Ha az Egyesült Királyság a, a, megnyeri a népszavazást, akkor itt nem fognak tudni hozzászólni többet, ezt nagyon sajnálni fogjuk majd, de hát ez is humor volt. Most németül folytatom. Alessia. Következzék Alessia Maria Moszka jelentése a Szellemi Tulajdonjogok a harmadik országokban címmel. Daniel Henen kapszott egy percben elsőként, ha még itt van. Ben, dann ist... Nincs, akkor a Maletics következik. Zahvaljujem predsjedavajuća. Podržala sam izvješće o strategiji... Köszönöm, elnök asszony, megszavaztam a jelentést. A szellemi tulajdonjogok a harmadik országokban volt a jelentés témája. Cselekvésre van szükség, mert csökkenteni kell azokat a károkat, amelyeket a szellemi tulajdonjogok megszegése okoz. Az EU évente 8 milliárd eurót veszít el emiatt. Ugyanakkor a szellemi tulajdonjogok megszegése az nem csak gazdasági veszteséget jelent, hanem kockázatos a polgárok egészsége szempontjából is. A negyedik helyen áll, a, állnak a gyógyszerek a hamisított termékek tekintetében. Ezért fontos, hogy ezt a stratégiát kidolgozzuk, és kidolgozzunk egy olyan rendszert, amely védi a szellemi tulajdonjogokat, és segíti a harmadik országokat, hogy hatékonyabb legyen a szellemi tulajdonjogi rendszerük. Ezért szavaztam meg a jelentést. Köszönöm. Und der nächste következőként Ezrich Bill kapna szót, de őt sem látom a teremben, tehát... Tessék? Okay. It seems that there was a list, a mistake on several lists, and... I... Uh, Úgy tűnik, hogy több hibás lista volt, úgyhogy nem Etheridge úré szó, hanem Wolce úré. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nos, holnap itt a transatlanti kereskedelmi és befektetési programról születik döntés az Európai Parlamenten belül. Itt az EU és az USA közötti megállapodásról van szó, és ez érint minden európai állampolgárt, de nagyon-nagyon negatív módon, mint például észak-nyugaton nálunk, főleg a nemzeti egészségügyi szolgáltatást. Itt ez azt jelenti, hogy a szellemi tulajdonjogokról beszélhet a bizottság az EU nevében a nem EU országokkal. Önök szerint kinek lesz előnyös ez a megállapodás? Intelligens, új manchesteri cégnek, akinek fantasztikus ötletei vannak, vagy a nagy multiknak, amelyek titkos EU bizottságok segítségével előnyöket élveznek. Azt hiszem, tudják önök is a választ, Úgyhogy még egy jó ok arra, hogy kilépjünk az Európai Unióból. And just, we just clarified it. Köszönöm, csak tisztáznám, hogy a frakció részéről követtek el a hibát, és más nevet jelöltek, nem azt, aki valójában fel akar szolgálni, szólalni, úgyhogy nem a mi szolgálatunk követte el a hibát. Következő jelentés, a Svoboda úr jelentése a Szellemi Tulajdonjogok Uniós Cselekvési Terve címmel. Elsőként Butani Mari Krisztin kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ellene szavaztam ezen cselekvési tervnek az EU részéről, amely a számítulóan jogokat kívánja megreformálni. Ez a jelentés szerepel az irányelv reformjában a 2001-es évből. A júri szakbizottságban lezajlott vita megmutatta, hogy ez a jogszabály nem megfelelő Megállapíthatjuk, hogy a digitális világ valósága nehezen harmonizált az európai jogalkotási folyamattal. Ez a reform egy harmonizációs folyamat része, amely ellen mi fellépünk azok az eszközök, amelyeket kínálnak a libertárus céloknak, az gyakran elavultá válik, amikor hatályba lép. Elnök, köszönöm. A következő a listán Momcsil, aki azonban nincsen a teremben, mint Daniel Hennen sem, tehát Maletics Ivana következik egy percben. Zahvaljujem predsjedavajuća. Direktíva iz 2000... Köszönöm, elnök asszony. A 2004-es irányelv a szellemi tulajdonjogok végrehajtásáról fontos lépés volt a harmonizáció tekintetében, a nemzeti jogalkotási harmonizáció irányában, amivel egységes szellemi tulajdonjog védelmet tudunk biztosítani, illetve harcolni tudjunk a hamisítás ellen, a szabadalmak és a szerzői jogok védelme mi tudjuk védeni a közös piacon, az egységes piacon. EU szinten történik ez a szabályozás, a károk jelentősek, és az innováció, új technológia rendkívül fontos a, az EU versenyképessége szempontjából. Támogattam ezt a jelentést, támogattam azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket az Európai Bizottság tesz, hogy tovább tudja védeni egy akcióterv keretében a szellemi tulajdonjogokat, és egyszerűbbé tegye az innovátorok, feltalálók számára, hogy az a szabályokat nemzeti szinten hogyan alkalmazzák. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Kelly úr egy percben. Köszönöm a szót nem volt vitás ez a kérdés, tehát megszavazta ezt a témát. Nagyon fontos volt ennek ellenére ez a jelentés, főleg a címe, mert cselekvési tervről van szó, mert ha az embernek van, van terve, akkor bárhova eljut, de ugye intézkedni is kell, hogy ezt megvalósítsuk. Az ITRÉ-be én is jelentést készítettem, és eléggé gyakorta találkoztam KKV-kkal, cégekkel, amelyeket nagyon aggasztott a szellemi tulajdonjogok védelme. Főleg ez, ebben, ezekben a témákban, és ezzel tényleg foglalkoznunk kell. Különösen tetszik az, hogy állami támogatást kívánunk biztosítani számukra, fel akarjuk hívni a figyelmet, a közvélemény figyelmét arra, hogy miről is van szó. Ez sokba kerül ugyan, de a kreativitásra is fontos van, fontos, amire oda kell figyelnünk. Üdvözlöm azt is, hogy szakértői csoport fog monitorozni ebben a témében, és köszönöm, köszönöm a szót. Das war jetzt der letzte Redner. Köszönöm, ez volt az utolsó hozzászóló, ami a szavazatmagyarázatokat illeti. 15 óráig felfüggesztem az ülést.